Nous allons commencer notre... Euh, Elkezdjük az ülésünket. Jó napot kívánok, kedves kollégák, kedves barátok. Nagy örömmel üdvözlöm Önöket a nyilvános meghallgatáson, amelynek célja a milleniumi fejlesztési célok 2015 után. Kay Taylor, Michael Cashman és Phyllis Kaszmerek lesznek az ülés elnökei. 2000-ben fogadta el az ENSZ a 8 milleniumi fejlesztési célt, felére csökkentendő 2015-re a szegénységet a világon. Előrehaladás tapasztalható, de már csak két év van hátra a határai idő leteltéig félő azt kell mondanunk, hogy nem sikerült teljesíteni a kötelezettségvállalásunkat. A nemzetközi közösség úgy tűnik, hogy bele is törődött ebbe több éve, hogy nem sikerül. Ezek a célok azonban nem opciót jelentenek, hanem feltétlenül szükséges elérni őket hiszen milliók érnek óriási szegénység, óriási szegénységben. Egy milliárd személy éhezik a világban, és ez gyorsabban növekszik ez az arány, mint a világ lakossága. Azt hiszem, hogy ez pontosan mutatja ennek a kudarcnak a méretét. Ennek oka a finanszírozás hiánya, a koherencia hiánya a külpolitikában, nincsenek drasztikus ellenőrzési intézkedések az illegális pénzmozgás tekintetében. Tudjuk, hogy a pénz nélkülözhetetlen, de nem elégséges politikai szándék kell, és a modellek megreformálása, ha nem működnek jól. Nagyon örülök, hogy ezt a meghallgatást tarthatjuk és elgondolkozhatunk együtt a millenniumi fejlesztési célokról 2015 után a kötelezettségvállalásnak szigorúnak kell lennie. Kay Tellernek átadom a szót, ő lesz az első panel elnöke, öni a szó. Köszönöm szépen, Zsoli asszony. Mindenkit szeretettel üdvözlök itt ma. Ez a nagyon fontos ülésen, ami fejlesztési célok 2015 után témával. Ahogy Zsoli asszony mondta, kollégám Michael Cashman és én fogjuk vezetni az első panelt a meghallgatás során és fülőközmenek a következőt. Jelentős eredményekről számol, számolhatunk be. Egy évtizede kezdtük a munkát. A kormányok, az ENSZ és a civil szervezetek sikeresen megmentettek sok életet, és a sokaknak, másoknak az életminőségét javították. 2012-ben megállapította az ENSZ, hogy a, a Ö, nem sikerült minden ö, célt elérni a ö, végletes szegénység ö, csökkentésében. Ö, hasonlóképpen az ivóvíz biztosítása területen részleges eredményt értünk el. 200 millióan élnek Bádogvárosban. Ezt a, ezen a helyzeten is sikerült javítanunk, sikerült csökkenteni a gyermek halandóságot és az anyák szüléskori halandóságát. Az emberi amíg azonban van emberi szenvedés, addig nem pihenhetünk. 2015-ben 600 millió ember még tisztítatlan vizet fog inni. Majdnem egy milliárd ember kevesebb, mint 1,25 dollárból fog élni naponta. Az anyák tövek továbbra is szülésben tömegesen fognak meghalni férfiak, nők, gyerekek fognak meghalni olyan betegségek, melyeket meg lehetett volna előzni. Hölgyeim és uraim, az éjség továbbra is globális kihívás. A csatornázás hiánya, az egészségügyi ellátás hiánya, a rosszul tápláltság, a gázkibocsátás az embereket és az rendszereket továbbra is veszélyezteti. Ahogy Menkimun úr mondta, a millenium fejlesztési célokat elérni 2010-ben tizenben nagy kihívás, de lehetséges. Sok múlik azon, hogy mennyire sikerül a nyolc célt elérni a globális partnerségeben. A jelenlegi válságban, pénzügyi, gazdasági válságban félő, hogy nem sikerül tovább lépni mi legyünk a motorja az MDG elérésének. Ideje megvitatni, hogy milyen keretet szeretnénk 2015 után. Az első lépés az, hogy közelebbről megvizsgáljuk, mit tanultunk az elmúlt időszakban. Mindannyian tudjuk, komoly panaszok vannak a jelenlegi MDG-vel kapcsolatban. Egyesek azt mondják, hogy nem koherens, mások azt mondják, hogy mm, a célok elérése nagyon egyenetlen földrajzilag és társadalmilag, mintha egy karikatúra lenne az MDG. Vannak a gazdag országok, egy teremben ülnek, és el döntik, hogy a támogatást, amit a szegény országnak szállnak, hogyan használják fel. Sok résztvevő úgy gondolja, hogy a jelenlegi MDG komoly hiányosságokat mutat fel, és az előrehaladás sem megfelelő. Mindannyian tudjuk ennek igazságát. Szeptemberben az ENSZ különleges rendezvénye célul tűzi ki az emlékek elérését és a 2015 utáni fejlődést, új elveket. Nehéz most megfogalmazni, nehezebb, mint 2000-ben volt. Figyelembe véve, hogy milyen jelentős változások voltak a világban az utóbbi években a feltörekvő gazdaságok növekedése a fő motor jelenleg, de a az eltérés a fejlődő országokkal és a fejlődő országok között csak növekedett. A globális felmelegedés, az élelmiszerbiztonság, a lakosság növekedése, a pénzügyi és gazdasági válság és a munkanélküliség az, amivel szembe kell néznie minden államnak. A civil szervezetek, kormányok, nemzetközi szervezetek világosan látják ezeket a kívásokat. Kompromisszum lesz szükséges annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy az MDG helyében mi lép. Arra számítunk, hogy a 2015 utáni időszakban sikerül egyes hibákat kijavítani, például nagyobb esélyegyenlőséget biztosítani. Az első gyakorlat ebben az lenne, hogy odafigyeljünk, mit sikerült tanulni az MDG-kből eddig, ezért további időhúzás nélkül Lássuk a programot, hogyha mindenki kényelmesen ül. Most megadom a szót kollégámnak Michael Cashmannek, hogy vezesse be a meghallgatás következő részét. Uh, Köszönöm szépen, tapsolni is lehet, hogyha úgy gondolják. Nem a hallgatásról van szó, hanem a kötelezettségvállásról. Michael Cashmannek hívnak, és én voltam az elnöke az MDG, tehát a Millenniumi Fejlesztési Célok felülvizsgálatának. Sajnos uh, Pivax uh, biztos, hogy nem tud velünk lenni, komoly ok miatt uh, családjával, nagyon jó kívánságaikat küldtük nekik, uh, de az ő nevében is szeretném üdvözlni a DEFCO főigazgatóság képviselőjét, és Rudy Showers nek adnám most át a szót 15 percre. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, társelnök úr, hölgyeim és uraim. Elnézést kell kérnem, Pibax biztos úr sajnos nem tud önök körében lenni mai napon nagyon szeretett volna ugyan itt lenni, és megosztani gondolatait egy nagyon fontos kérdésről, amelyet itt ma tárgyalunk. De jó kívánságait küldi ez a nagyon fontos év kapcsolatban 2014-el, ami a fejlesztési politikák szempontjából kiemelkedő olyan év lesz, amelyben megkezdődik a változás agendájának az alkalmazása, bevezetése. Remélhetőleg jó megállapodások fognak létrejönni az elkövetkezendő 7 év költségvetésére vonatkozóan, és különösen a fejlesztési költségvetés területén. Gazdasági válság idején ez egy nagyon fontos kérdés a az Unió még nem biztosította megfelelően a költségvetést, és idén fogjuk látni nyilvánvalóan a munka kezdetét a az MDG kereten belül, amit az, éppen a társelnök úr vázolt az imént. Ugyanakkor 2015 az két év múlva már itt van, és az elsődleges prioritás Pibalsz biztos úrnak nyilvánvalóan az, hogy mindent megtegyünk, amennyire csak lehetséges, hogy elérjük a jelenlegi milleniumi fejlesztési célokat nagyon egyenlőtlenek itt az eredmények, hogy Taylor úr is felvázolta, még nagyon sok tennivaló van, különösen egyes területeken. A fejlődés, az előrehaladás még lassabb, mint más területeken. Megpróbáltuk bizottsági szinten többek között a változtás agendájával feltérképezni, hogy hogyan tudnánk a hatást fokozni, hogy a fejlesztési pénzek jobban hasznosuljanak, és ezáltal felgyorsuljon az egész folyamat, ami a milleniumi célkitűzések eléréséhez vezet különösen az 1 milliárdos MDG kezdeményezéshez, amit másfél évvel ezelőtt indítottunk. A különböző konzultációkon az érdekeltekkel is megvitattuk ezeket a kérdéseket, és ez egy kiinduló pontja a munkának az kiderült, hogy nagyon sok és nagy a támogatása magának ennek az egész MDG koncepciónak. Le kell vonnunk a tanulságokat, és nyilvánvalóan az egyik tanulság az az, hogy az MDG mindenképpen egy meggyőző erővel rendelkező koncepció, és ez tovább tud fejlődni, és nagyon fontos ez a fejlesztési politikánk szempontjából. Másik következtetés, ami levonható, arra készítette Pibax biztos urat, hogy nagyon is érdeklődjön a 2014-es éveket követő keret után, és banki Munal egy magas szintű panelben kezdtek el dolgozni, körülbelül egy, hét, egy héten belül Monróviában lesz egy, ennek egy folytatása, és e, elindult egy folyamat, ami felvázolja, hogy mi is, ilyen is lehetne a konkrét folyamata a 2015-öt követő időszakra az MDG-k meghatározása, tehát először is el kellene érni, amennyire ez lehetséges, ugyanakkor azon is el kell kezdeni gondolkodni, hogy 2015 után mik legyenek a fő irányok a fejlesztés politikában. Mindenki számára világos, hogy itt nem csak pénz kérdése, se a szegénységnek a csökkentése. A pénz rendkívül fontos, de a problémák, az egészségügy hiánya, oktatás hiánya, gazdasági lehetőségek hiánya, a munkahelyek, de ugyanakkor a béke, biztonság, igazság és egyenlőség kérdése is felvetődik. Ezek olyan területek, amiket mind figyelembe kell venni, amikor a 2015-öt követő keretekről tárgyalunk. Egy mondatot idéznek itt, amit Bibax úr fogalmazott meg, hogy tisztességes, méltó életet ad, biztosítani mindenki számára 2030-at követően. Tehát gazdasági béke, egyenlőség, tehát mindenki számára 2030-ra. Ahogy Pibász biztos úr felvázolta, itt három pillér köré kellene építkezni. Az első, modernizálni és napra hozni az MDG-ket, meghatározni az alapvető emberi fejlődési célokat, ami egy minimális élet színvonalat biztosít mindenki számára. Ez az első pillér. A második pillér, a munkahely, az azonos le, egyenlő lehetőségek, emberi jogok és igazság mindenki számára, igazságszolgáltatás mindenkinek. A méltóság és a szegénység kérdése ugyanakkor továbbra is. Tehát a méltóság kérdése az a második pillérbe kerül, és a harmadik pillér pedig a fenntarthatóság. Ezért szorosan összefügg ez azzal a vitával, ami a Rio Plus konferenciát követ, illetve az egyéb célokkal. Ugyanakkor már látható, hogy ez kapcsolódik a klímaváltozáshoz is, aminek már is van kihatása a szegénységre és a mi küzdelmünkre a szegénység ellen. Nyilvánvaló, hogy a kihívás, amit jelent a szegénység felszámolása, az figyelembe kell, hogy vegye a lakosság számának növekedését is a földgolyón. 2050 e a legszegényebb országokban fog leginkább megnövekedni a lakosság száma, elsősorban Afrikában. Éppen ezért nagyon fontos elem, hogy a a természeti erőforrásokkal nem bölcsen gazdálkodunk, akkor ez az emberi fejlődés még visszajára is fordulhat a szegénység elleni küzdelemben. Azért említem, mert nagyon fontos Pibax biztos úrnak, hogy amikor a jövőről tárgyalunk és a jövő fejlődési céljairól, akkor külön oda kell figyelni azokra e, problémákra, amit a e, konfliktusok jelentenek, illetve a törékeny, érzékeny területek, valamint a nagyon szegény országok nehéz helyzete. Annak érdekében, hogy pontosabban fogalmazzunk, Pibax biztos úr úgy gondolja, hogy a munkánkat három célcsoport köré kellene ö, csoportosítani a legérzékenyebb ö, állampolgárok, a legszegényebbek, a másik csoport a nők, akik továbbra is a világ minden területén ö, diszkriminációtól szenvednek. A harmadik pedig a ö, messzi, félreeső területen élő emberek, akiknek kevesebb a lehetőségük. Tehát ezért fontos, hogy a munkánkat specifikus csoportokra koncentráljuk a jövőben, akik külön figyelmet érdemelnek. A konzultációink során felvetődtek különböző megfontolások. Az első ilyen, hogy eh, általánosan elterjedt eh, érzés az, hogy az MDG meghatározás 2002-ben elsősorban az adományozó közösség eh, gondolatát és elképzeléseit fogalmazta meg. Nagyon sokan azzal érveltek, hogy maga a keret is így alakult, és itt egy, ez egy ilyen hagyományos, kedvezményezett és adományozó felállás. Éppen ezért most ez alkalommal foglalkoznunk, másképpen kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, és befogadóbb jelleget kell neki adni. Tehát hogy fontosabb, hogy a partnerországok is magukénak érezzék ezeket a programokat, és nagyobb mértékben legyenek résztvevők. Ez valamennyi partnerra vonatkozik, akiket akiknek ezt a munkát végezniük kell, és fontos, hogy az összes fejlődési erőfeszítés, amit teszünk, azban részt vegyenek a partnerországok is, és egy új megközelítést, ha megfogalmazunk a fejlődés politikában, akkor ezt nekik is el kell fogadniuk. A másik, a szereplők azt gondolják, hogy egy sokkal jobb keret kell a kölcsönös elszámoltathatóság érdekében is, különösen amikor egy új fejlődési keretet határozunk meg, hogyan lehet javítani az elszámoltathatóságot. És megint csak adományozó és a partnerországok részéről egyaránt ez egy fontos kérdés. És végezetül még egy ötlet bontakozott ki, hogy még akkor is, hogyha globális célokat fogalmazunk meg, kell valamennyi rugalmasságot biztosítanunk, ami lehetővé teszi a partnerországok számára, hogy a specifikus szükségleteikhez, igény, alakítsák. A mindenkinek egy azonos feltételek, ez úgy politikailag jól hangzik, de a partnerországoknak lehetőséget kell adni, hogy a saját ö, fejlesztési céljaikat megfogalmazzák, és megtalálják a helyüket ebben a globális keretben. És ahogy a munka eh, megkezdődött, Pivax eh, biztos úr nagyon fontosnak tartja, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállaljon ebben a eh, folyamatban. A parlament, a bizottság, a tagállamoknak vezető szerepet kell vállalniuk ebben a folyamatban, annak érdekében, hogy egy közös álláspontot alakítsunk ki, amit utána aztán a partnerországokkal ENSZ szintjén is meg tudunk védeni. A bizottság jelenleg véglegesíti az első közleményét, amik meghatározza azokat az alapelveket, amelyeket mi javasolunk, mint európai megközelítést. Ez a közlemény alapvetően két kérdéssel fog foglalkozni egyetlen szövegben. Egyrészt a 2012 utáni fejlődési agendát és a Rio follow-up agendát. Tehát ezzel a két kérdéssel foglalkozunk. Meggyőződésünk, hogy egy globálisan fenntartható fejlődésnek a megfogalmazása csak így lehetséges, és ezt a kettőt koherens módon kell kezelni egy helyen. Várhatóan ez a dokumentum februárra végleges formájába kerül, február végén kerül előterjesztésre, és Pibax biztos úr ekkor nagyon szívesen el fog jönni, és elmond, ö, ismerteti önökkel is ezt a dokumentumot, amint a bizottság jóvá hagyta. Továbbá eme, ezen közlemény mellett, ahogy tudják, a bizottság az elmúlt két évben Pivasz biztos úr vezetésével több anyagot is megfogalmazott, ami foglalkozik azzal a vitával, amit mi folytattunk. Az van ilyen az egészségügy vonatkozásában, a szociális védelem, a társadalom bevonása, és természetesen a változások agendája, valamint az adóügyi kérdések és környezeti kérdések a partnerországban. Ezek olyan területek, amikről úgy gondoljuk, hogy nagyon felkészültek vagyunk, és el tudjuk kezdeni a vitát a 2012 utáni időszakot illetően. Ugyancsak fontos, hogy az ötleteinket megvitassuk az Európai Parlamenttel is, és ezért, ahogy mondtam, Pivax biztos úr nagyon várja, hogy eljöhessen és ismertesse ezeket az elképzeléseket, és megossza gondolatait önökkel. És Potocsnik biztos úrral együtt, aki ugyancsak felelős a kommunikációs dimenziókért. Tehát várjuk ezt a vitát, és reméljük, hogy tovább tudjuk folytatni a vitát azokon a témákon, amiket én most ismertettem Pibász biztos úr helyett. Köszönjük szépen a Pibász biztos úr nevében elmondott hozzászólását. Rebecca Greenspan bemutatásaként eh, előtt még néhány rövid megjegyzést tennék. Azért, hogy az Európai Unió sikeres legyen, egy hangon kell megszólalnunk és eh, gondoskodnunk arról, hogy eh, ne csak megfigyelőként vegyünk részt a csúcs találkozókon, hanem az élvonalban legyünk jelen. A milleniumi fejlesztési célok tekintetében a sikereket épp úgy számba kell venni, mint a kudarcokat. És a három legutóbbi nagyon fontos megjegyzésre világítanék rá. Néhány milleniumi fejlesztési cél, például a szexuális és reproduktív egészség ügye a többiek mögött kullog. A bizottság már jelentős munkát végzett ezen a területen, de kérem közölje Pibax úrral és a bizottsággal, hogy az Európai Parlament támogatja az önök munkáját ebben a nagyon fontos ügyben. a globális alapok szerepe rendkívül fontos az egészségügyi célok megvalósításában. Másodszor az erős és következetes politikai párbeszéd rendkívül nagy jelentőségű. Be kell vonni minden érdekelt felet és gondoskodni arról, hogy az emberi jogok az elsődleges prioritást képezik. A 2015 utáni keretbe is be kell ezeket foglalni. És senkinek nem lehet kétsége afelől, hogy életkoron, betegségen, valláson, hiten, szexuális orientáción vagy más tényezőkön alapuló diszkrimináció nem lehetséges. Szeretném hangsúlyozni, hogy a, a szexuális irányultság és a nemi identitás, igen, a nemi identitás is azon tényezők közé, tart, közé tartozik, amelyek alapján nem szabad diszkriminálni. Bemutatnám önöknek Rebecca Greenspant, a, az az ENSZ fejlesztési programjáért felelős, és bár nincs szüksége bemutatásra, azért elmondom, hogy Bill Clinton amerikai elnök mellett más magas szintű politikusok tanácsadójaként is dolgozott, és 1994 és 98 között Costa Ricaért felelős elnök volt, és a szociális ügyek koordinátora, illetve miniszter helyettes is volt, így aztán a magánéletére nem is maradt ideje. Az emberi fejlesztés az különös érdeklődési körébe tartozik, igen fontos számára a szociális kohézió és a nők felhatalmazása beszélni fog nekünk arról, hogy milyen tanulságokat vonhattunk le, és hogy milyen nagyobb kihívásokkal szembesülünk most. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak. Ez megtiszteltetés számomra, és nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ezen a meghallgatáson, és e, részt vettek ebben a nagyon fontos vitában. Ismételnék néhány dolgot, ami már elhangzott, de amit mégis fontosnak tartok. Négy üzenetem van. Először is elmondanám, hogy mik ezek, utána pedig részletesebben is kifejtem őket. Az első üzenet, ahogy azt mások is elmondták, az, hogy a milleniumi fejlesztési célok sikernek bizonyultak. És ez nem azért van, mert minden célt meg fogunk valósítani, és nem is azért, mert minden ország ugyanön ütemben halad. Mégis sikernek mondom ezeket. És igen fontos, hogy ezt itt kihangsúlyozzuk, hiszen találkoztam olyan hallgatóságokkal, amelyek még mindig nem hiszik ezt el, még mindig szkeptikusak. Tehát fontos, hogy hangsúlyozzuk, milyen sikereket értünk el a milleniumi fejlesztési célok terén. A második üzenetem, ami már szintén szóba került, az, hogy 2000 15-höz közeledve fel kell gyorsítanunk a fejlődést. Még három évünk van, ez most sikernek látszik, de három év múlva lehet, hogy kudarcnak fogjuk tekinteni azt, hogyha ezt a három évet most elpazaroljuk. Ez volt a második üzenetem. A harmadik az, hogy le kell vonni a tanulságot a pozitív és a negatív értelemben is milyen hiányosságokat kell majd jobban kezelnünk 2015 után, illetve mit tanultunk meg mit értettünk meg menet közben. És lenne még egy gondolatom a kockázatokkal kapcsolatban, ugyanis itt is vannak kockázatok, semmi sem garantálja, hogy 2015 után sikerül egy megállapodást tető alá hozni. Hadd mondjam el tehát nagyon gyorsan, miért tartom sikertörténetnek a milleniumi fejlesztési célokat. Nem fogom megismételni az összes számadatot, ugyanis nagyon jól elmondták már előttem. Két különböző dolgot mégis szeretnék kiemelni. Először is a milleniumi fejlesztési célok azért voltak nagyon sikeresek, mert egy konkrét emberi fejlesztési megállapodást sikerült elérni az emberi fejlesztés terminológiája szerint. a célok nem ágazati szempont szerint tagozódnak, hanem az emberek szükségletei szerint, és ezt továbbra is meg kell tartanunk 2015 után is. És ez a program képes volt arra, hogy a nemzetközi közösség erőfeszítéseit valóban megjelenítse. Ez az egyik olyan mutató, amit a pénzügyi fejlesztéssel együtt vizsgálhatunk. láthatjuk, hogy 2008-ig sikerült megfordítani a, a hanyatlást. A milleniumi nyilatkozat és a fejlesztési konferencia után sikerült tehát ezt a tendenciát megfordítani. A második, hogy kormányokkal kapcsolatban is sikereket értünk el. 60 országban a milleniumi fejlesztési célokat beemelték a tervezési keretbe, vagy pedig a költségvetésbe. Tehát maguk a kormányok döntöttek így. A harmadik elem, amire szeretném felhívni a figyelmet, ugyanis gyakran említésre sem kerül, az, hogy a civil társadalmat is sikerült nemzeti szinten mozgósítani a célok révén. A milleniumi fejlesztési célok egy eszközt adnak, azért, hogy jobban képviseljék érdekeiket, és hogy jobb párbeszédet tudjak folytatni a kormányjal. Illetve elszámoltathatóvá is teszik a kormányokat, hiszen azok aláírtak egy nyilatkozatot. A civil társadalom mozgósítása és az, annak a fontossága, hogy ez az eszköz rendelkezésükre áll, a fölött gyakran elsiklunk. és ennek jelzésére szeretnék még egy dolgot megosztani önökkel. 370 jelentést, beszámolót készítetek nemzeti szinten. Ezek nem regionális vagy globális, sem pedig globális regionális monitoring jelentések. Ezek olyan beszámolókészítő eszközök, melyek nemzeti, eszköz, nemzeti szinten fejtik ki hatásokat. 370 ilyen jelentés készült el ezek magukban foglalják a kormányok és a civil társadalom közötti párbeszédet is. Ez mind megfigyelésre, mind pedig párbeszédre és a haladás további gyorsítására is felhasználható ezekben az országokban. Ami pedig magukat a célkitűzéseket illeti. Ahogy már elhangzott, bizonyos célokat már sikerült is elérni, ezeket nem fogom részletezni, de nagyon gyakran, amikor a mély szegénység, kapcsolatos célt illeti, ezt már 2010-re sikerült elérni. Sokan azt mondják, hogy ez csak Kína miatt van. Kína segített hozzá minket ahhoz, hogy a mély szegénység csökkentését elérjük. Kína nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy elérjük ezt a célt, de sok más országban is sikerült haladást elérni, és ezekről nem szoktunk beszélni. A szubszaharai Afrikában is 2008-2010-ig sikerült olyan haladást elérni, ami fölött nem szabad átsiklanunk. És Ázsiában is láthatunk hasonlót, Kínán kívül is. Az egészségügyi célkitűzések tekintetében pedig különösen hangsúlyozni kell, hogy milyen haladás történt. Nagyon fontos mechanizmusokat sikerült beindítani. És a Taylor úr által elmondottakhoz szeretném még hozzátenni, hogy 40%-kal csökkent a tuberkulózis következtében az elhalálozás, 30%-kal kevesebben halnak meg maláriában, és a HIV-AIDS területén 21%-kal sikerült csökkenteni az új fertőzöttek számát 97 óta. És ez két és fél millió embert jelent. Ez tehát a sikertörténetünk. Most nagyon gyorsan áttérnék a második üzenetre, ami pedig a haladás felgyorsítása. Nem pihenhetünk. 2015-re tovább kell folytatni és fel kell gyorsítani a haladást. A célkitűzéseket ma még nem elért országok kétharmada 2015-re eljuthat erre a szintre. Tehát nincs időnk arra, hogy lelassítsunk. És ahogy már korábban is elmondtam, ha most enyhítjük az erőfeszítéseinket, akkor elvesztegetjük ezt a három évet, és 2015-ben akkor már nem beszélhetünk sikertörténetként a milleniumi e fejlesztési célkitűzésekről nemzetközi szinten. A két fő olyan célkitűzés, amelyben még nem sikerült a célt elérni, a gyermekágyi halandóság és a csecsemő halandóság. Tehát a 7-es és 8-as számú célok. A környezetvédelemre és a globális partnerségekre, illetve együttműködésre vonatkozó célok is ebbe a körbe tartoznak. Elismerem, hogy az Európai Uniótól jelentős támogatást kaptunk a célkitűzések területén a haladás felgyorsításához. Az ENSZ fejlesztési csoportja is részt vett ebben a folyamatban. 44 országnak már van cselekvési terve a célkitűzések elérésére, és ők kértek támogatást a még el nem ért célok eléréséhez. Különösen az anyák egészsége, a víz, illetve egészségügyi intézmények, illetve az éjség területén tapasztaltuk a legtöbb ilyen kérést. A harmadik üzenetem az, hogy milyen tanulságokat vontunk le. Tudom, hogy nincsen sok időnk, ezért nagyon gyorsan fogom ezeket elmondani. Először is a kormányok vezető szerepe, illetve a társadalom azon érzete, hogy sajátjának érzi ezeket a programokat. Igaz, hogy ahogy a DEFCO is elmondta, teret kell adnunk az országok közötti különbségeknek és az egyéni jellegzetességeknek. Így tudunk testre szabott keretet biztosítani a célkitűzéseknek. Másodszor a célok egymást erősítik, ezért van szükség integrált keretre. Együtt van szükségünk azokra, hogy ezeket a célkitűzéseket teljesítsük. Önmagukban ezek nem fogják elérni a kívánt célt. Harmadszor a nemek közti egyenlőség valamennyi célkitűzés eléréséhez nagyon fontos, nem csak a nemi egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzéshez. A még el nem ért célkitűzések közül a gyermekágyi halandóság kapcsolódik konkrétan a nemek közti egyenlőséghez és a nők felemeléséhez. A szociális védelem alapvető fontosságú az elért eredmények és a haladás megvédéséhez. Ugyanis a haladás csak akkor lehet tartós, ha megvédjük a népességet a külső sokkoktól és az ezek okozta ingadozásoktól. A helyi és vidékfejlesztés nem csak nemzeti szinten fontos, hanem gyorsítja is az elért haladást. És az is elhangzott már, hogy a kölcsönös elszámoltathatóság kerete a hatékony értékeléssel és megfigyeléssel, illetve nemzeti partnerséggel párosulva jelentős eredményekhez vezethet. Ezekből nagyon sok már megvolt a jelenlegi keretben is, de van három olyan dolog, amit 2015 után mindenképpen bele kell majd vonni ebbe. Az első ezek közül az, hogy azok az országok, amelyek a legnagyobb haladást érték el, és ezt bizonyítani is tudják, többségében használtak külső segélyeket is, de a belső források és a nemzeti szintű finanszírozás is igen fontos. Annak érdekében, hogy valóban nagy mérvű változást tudjunk elérni, magánforrásokat is be kell vonni, és a saját források is igen fontosak. A jelenlegi keret második gyengesége, és ez is elhangzott már, az egyenlőtlenség és a diszkrimináció. A sebezhető népességekről semmit nem tudunk meg, ha csak az átlagokat figyeljük. Ahogy spanyolul mondjuk, nem szabad, hogy az átlag diktáljon nekünk. Ugyanis a kiszolgáltatott népesség nem szerepel az átlag statisztikákban, éppen azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak, nem szerepelnek az átlagban. Végül pedig lezárásképp elmondanám, hogy ez egy felülről lefelé irányuló megközelítésben valósult meg és ma már ezt nem engedhetjük meg magunknak. Tehát megosztanám önökkel, hogy jelenleg száz olyan ország van, amely elkötelezte magát a milleniumi célkitűzések terén a nemzeti konzultáció mellett. És mi ezek közül csak 50-et finanszírozunk. A másik 50-et tehát maguk az országok valósítják meg a fejlődő világban. 11 tematikus konzultációt fognak szervezni számos témában, és lesz egy globális virtuális konzultáció is, annak érdekében, hogy közvetlenül tudjuk megszólítani a polgárokat a szociális médián keresztül. Ezek egészítik ki a magas szintű panel és az ENSZ munkacsoport erőfeszítéseit. Próbáljuk világszerte bevonni a polgárokat annak érdekében, hogy ők is bele tudjanak szólni a 2015 utáni napirend és keret alakításába. Remélem, hogy amikor később vitát folytatunk, akkor jobban ki tudom fejteni azokat a kockázatokat is, amiket én látok. Egy karácsonyfa típusú keretet próbálunk létrehozni, amin minden rajta van, amit csak szeretnénk. És ha nem választunk prioritásokat, akkor nem tömör céljaink lesznek, hanem egy megvalósíthatatlan napirendet fogunk csak létrehozni. A második pedig a konvergencia, a fenntartható célkitűzési napirend és a célkitűzések utáni napirend tekintetében. És nagyon örülök, hogy közös nyilatkozat és dokumentum fog majd készülni, ami összehozza a fenntarthatósági napirendet és a 2015 utáni keretet. Ez alapvető fontosságú eleme lesz a sikernek. Köszönöm szépen! Köszönöm uh, szépen uh, ezt a hozzájárulást, kedves kollégák! Uh, több időre van szükségük a hozzászólóknak. A vita persze rövid lesz. Vitilis, mert koordinátora az egy Networknek, afrikai kezdeményezés szegénység elleni küzdelemben tagja a People's Goals szervezet igazgató tanácsának fontos szerepet játszik a hatásos politika kialakításában. Ő kapja meg a szót, mert úr 10 percre. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés a meghívás ebbe a panelba. A, ö, 10 ö, percet ö, kaptam én, mások 15 percet látják rögtön a megkülönböztetést. Ö, s, az előttem sorok már több mindent elmondtak abból, amit én szeretnék mondani. Ő afrikai perspektívából szemlélve a dolgot, elmondhatjuk, hogy vegyes a reakciónk az MDG-re. Egyrészt azért, mert a kontinens sem még mindig a legnagyobb aránya azoknak, akiknek, akik végletes szegénységben ö, laknak, ö, élnek. A legtöbb kormány megpróbálja a forgatókönyvet javítani 2015-ig. De mit tapasztalunk? Egyrészt a globális gazdasági stabilitás nagyon fontos az MDG elérése érdekében. Pénzügyi válság ellenére Afrika jól áll a szegénység elleni küzdelemben is. A forgatókönyv az, hogy az az előrelépés, amit elértünk, gyorsan szerte oszlik, részben a pénzügyi válság miatt. Nem kapunk elég támogatást a fejlesztési célok eléréséhez, illetve az exportunk nehezedett meg. Ezért nehezen finanszírozzuk az MDG-t. Másrészt a felülről lefelé történi megközelítés, amelyről beszélt a kollégám, nem igazán működik. Miért? Mert nincsenek bevonva azok, akik érintettek. Az a forgatókönyv, hogy a kormányoknak azt mondják, hogy ennyi iskolát, kórházat építsenek, de hol vannak a tanárok, hol vannak az orvosok, hogy fogjuk őket fizetni. Ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk. Ezek kisebbnek tűnő kérdések, de nagy mértékben kihatnak az mdg elérésére. Maguk a polgárok pedig nem világ, polgárok számára meg nem világos a gyakorlati megvilágos, megvalósulás. Hogyan tükröződik ez az ő falujukban? Például a, a halászás, halászatra ez hogyan a, hat ki. Béke, biztonság, stabilitás, azonban megállapítható, hogy előfeltételei az MDG elérésének. Egészen ö, tavalyig Líbia, Tunézia és más országok a Magreb vidéken ö, jó példák voltak, a legjobb gyakorlat példái ö, az MDG elérésében. Más elemek azonban beléptek, mint mondtam. A ö, polgárok nem látják a program gyakorlati megavalósulását, illetve a stabilitás hiányzik. Ezért fontos, hogy stabilitás legyen, béke legyen, így lehet gyorsabban elérni az mtg t A következő kérdés, amire ki szeretnék térni, az, hogy a nemzeti tervezés szempontjából is figyelembe kell venni az MDG-t. Van, ahol ez a nemzeti országos szintű tervezés MDG szemléletű, és a nemzeti költségvetést ehhez igazítják. Így elmondhatjuk, hogy az MDG hozzájárult jelentős mértékben a tervezés javításához, e, és ezt a polgárok is látják. Az MG tartalma e, így eljut a polgárhoz. De azt is ki kell mondani, hogy az MDG újat jelent a kormányok ebbe jobban bele kellene fektessenek. A gazdálkodók támogatásáról sem szabad megfeledkezni. A makroökonómiai helyzet az őszintjükön is megnyilvánul. Lényegében elmondhatjuk, hogy a politikai keret a kormányokat plusz intézkedésekre sarkalta, és ennek a polgárok előnyét látják. Például a malária kiírtása. Tíz évvel ezelőtt még minden évben kellett élelmiszer támogatás. Aztán sikerült megfogalmazni, hogy ez nemzeti szinten kockázatot jelent. a kormányok új, innovatív ö, útra ö, léptek. Szintén nagyon fontos ö, a hazai erőforrások mozgósítása. Azt látjuk, hogy a hazai erőforrásokat most már jobban mozgósítják, és ezzel sikerül a költségvetés helyzetén is javítani. De ezt ki kell egészíteni külső erőforrásokkal. 0,7 százalékkal többet ítélt ígértek, mint öt évvel ezelőtt. Ezt nem sikerült megvalósítani. Nagyon kellemetlen számunkra ezt felemlegetni. A mozgósítás a magunk részéről elvégeztük. Ez egy partnerkapcsolat, amiről beszélünk attól tartunk, hogy a jelenlegi válságos időben a támogatások inkább csökkennek. A kihívások továbbra is jelen vannak. Meg kéne gyorsítani az MDG-hez vezető úton való haladás, hogy 2015-re elérjük a célokat. Hogyha 2015 utánra tekintünk, mi a fontos számunkra? kilépni a jelenlegi helyzetből, és azt nézni, hogy mi működik a polgár szintjén. Nem különböző politikai opciók kombinációját kell megvizsgálni, hanem azt, hogyan lehet eh, generálni az ötleteket az alapból, a polgárokból kiindulva. Milyen új szolgáltatások szükségesek a fejlesztési programok demokratikus kezelése szükséges. Csak így lehet a tervezésbe és a megvalósításba is bevonni a polgárokat. Átláthatóság kell és felelősségvállalás. Így tudnak a kormányoktól is számadást kérni a kérdés, hogyan lehet jobban hozzáférni a termelési erőforrásokhoz. A jótékonyság ideje lejárt. A következő öt évben Afrika alapvetően megváltozhat. És reméljük, hogy 2015-ben már jobb helyzetben lesz. Új megközelítés szükséges. A polgárokat kell a fejlesztés középpontjába állítani. Ez csak akkor működik, hogyha demokratizáljuk az államot, a szociális intézményeket, amelyek szolgáltatást nyújtanak az embereknek. Azt hiszem, ezek a fő területek, amelyeken el kell gondolkodni. Így lehet hozzáférés biztosítani a szolgáltatásokhoz, és így lehet fő résztvevőként bevonni a polgárokat. Hogyha 2015 utánra tekintünk, akkor az emberi jogi megközelítés a legjobb megközelítés. Megfelelő politikák és jogszabályok szükségesek. Így lehet elérni az MDG-t. Folytatnunk kell az MDG elemeinek megvizsgálását. Például az egyenlőség biztosítását, illetve a szegénység megszüntetését hogyan tudjuk például a szociális politikát hatékonyabbá tenni? Az élelmiszerbiztonság szintén fontos kérdés. Meg kell vizsgálni, hogyan sikerül hozzájutás biztosítani a kulturális szolgáltatásokhoz. Mivel csak nagyon rövidet kaptam. Alig maradt egy-két percem. A gender kérdését is érintem, de csak érintem a környezeti fenntarthatóságra sem feledkezhetünk meg. Elnök úr, szintén fontos kérdés a jó kormányzás, nem csak nemzeti, hanem globális szinten hogyan biztosítsuk a részvételt a globális intézményekben, a polgárok részvételét, akár csak a nemzeti szinten a döntéshozatalban. Csak ilyen alapon beszélhetünk a felelősség kérdéséről. Végül pedig kérdés, hogyan generálunk újabb ötleteket 2015 utánra. Minden érintettet be kell vonni. Bármilyen is a keret, a civil szervezeteket is be kell vonni, globális új keretbe nem csak az állam felelősségről van szó, hanem a polgárok felelősségéről is. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, Meja úr, és ahogy elkezdtük ezt a részt, 11 óra után 5 perccel kellene befejeznünk, de meghosszabbítom egy kicsit az időt. Görenc úr jelezte, hogy szeretne hozzászólni, és De Kaiser asszony. Kérném, hogy röviden szóljanak hozzá, és előre is köszönöm. Görenc úr. Köszönöm szépen, elnök úr azok számára, akik már részt vettek ezeken a nagy konferenciákon, többek között az MDG-kről szóló Monterey konferencia, fenntartható fejlődési konferenciák, mindig két szegmens van. Van egy miniszteri, ahol mindenki halálra unja magát, mert mindenki ugyanazt mondja el, ugyanazokat a statisztikákat, ugyanazokat a kötelezettségvállalásokat, amit aztán senki nem tart be, a legjobb esetben félig tart be és udvariasság és egyéb szempontok miatt az igazat nem mondják ki. De szerintem ezen túl kell lépni. Van a második szegmens, ahol a civil társadalom jelenik meg, ott az élő, mozog, sokkal jobb világot akarnak, sok esetben illúziókat hallunk. Azt kellene elérni, hogy egy kicsit érdekesebb legyen az állami, a miniszteri szegmens, és akkor már is nyernénk. A második dolog, hogy mi a felelőssége a különböző résztvevőknek. Ott vannak, a, vannak szegények Kínában, Malawiban és az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok az egy fejlett ország, ahol a szolidaritásnak kell választatnia a szegénységre, ez nem teljesen valósul meg, aztán vannak a kínai szegények, Kína húzóerő gazdagságot hoz létre, de ugyanakkor szegénységet is hoz létre, ezt látni kell, nem elég megállapítani, hogy felszámolták a szegénység egy részét, sokkal jobb eredményük is lehetne, mint az összes feltörekvő ország egyébként vonatkozik ez. És a harmadik Malawi, amelyiket említettem, fejlődő ország, olyan ország, amelyik egyedül nem tud kikeveredni e- a helyzetéből. Azzal szemben is van felelősségünk, mert még nem értük el a célt, amit meghatároztunk, és hogyha segíteni akarunk, akkor nekünk is reagálnunk kell. Tehát végül is fel kell leltározni a felelősségi köröket mindenki vonatkozásában. Mi, a, mi hogyan néz ki az Európai Unió? Nagyon odafigyeltem arra, amit mondott ön, mint bizottság. Úgy döntöttek, hogy differenciálnak, mi támogattuk önöket ebben politikailag. Szerintem ezt nem szabad megkérdőjelezni. Ez egy választás volt. A bizottság azt javasolta, hogy a befogadó növekedést támogassuk, szerintem ez nem kérdőjelezhető meg. Tehát szerintem az Európai Uniónak nagyon határozottan kellene fellépnie a tárgyalásákon, és nagyobb hatást kellene gyakorolni, nem szabad, hogy hagyja magát befolyásolni. Michael mindig mutogat rám újjal, én azért eléggé szkeptikus vagyok az elért eredményekkel kapcsolatban. Szerintem sokkal jobb eredményeink is lehetnének, le kell vonni a tanulságot. Az önelégedettség és az önostorozás között a hely, meg kell találni a középutat. Nagyon konkrét javaslatokat kell tenni. A nagy veszély az az, hogy egy nagyon stratoszférákban eh, helyezkedő eh, vitába bocsátkozunk, és a valóságtól fényévekre eh, kerülünk. Még tudnék sok mindent mondani, de hát egyelőre ennyi. Elnök, köszönöm szépen, Charles. Kérem, hogy nagyon röviden fogalmazzanak, mert el kell kezdenünk a következő ülést. De Kaiser asszony, és utána Noize úr. Igen, csak néhány dolgot szeretnék felvetni a hozzászólásokkal kapcsolatban, és egy bizonyos mértékig csatlakozom ahhoz, amit Charles mondott az imént. Való igaz, hogy olyan évek következnek, amelyek költségvetési szempontból európai szinten nehezek lesznek. Ez vonatkozik a jelenlegi költségvetésre és a többéves keretre is, és nagyon jól tudjuk, hogy a támogatásra, fejlesztési támogatások egyre inkább mértékkel kerülnek odaítélésre, sőt egyes esetekben csökkentésre is kerülnek. Ez nagyon komoly problémákat vethet fel. Tehát éppen ezért, a, valamit mondani akartam, ez nagyon csatlakozik ahhoz, amit Sár mondott, tehát a politika kérdése mi a háttérben. Engem azért meglep szegénységügyben az, hogy azt látjuk, hogy ugyanabba a kosárba teszünk olyan országokat, amelyek potenciálisan gazdagok, tehát amelyeknek a természeteik rendkívül jelentősek, például a szubszaharai térségben van egy csomó ilyen ország, ahol a klíma nem szárazság vezérelt klíma, és ahol a gyermekhalandóság és a halandóság általában óriási. Az, az Európai Uniónak ezekben a kormányok esetében politikai munkát kell végeznie, és az a kérdés, hogy milyen mechanizmusaink vannak, amikkel vagy nyomást tudunk gyakorolni, vagy azt el tudjuk érni, hogy nagyobb legyen a társadalmi igazságosság. De hát az állampolgár azt mondja, hogy hát nem fogunk már megint adni olyan országoknak adni, ahol aranybányák vannak és egyebek. Ez egy leegyszerűsített megközelítés, de világos, hogy a politikai válasz nem szabad, hogy ugyanaz legyen, mint egy olyan ország esetében, amelynek nincsen semmiféle természeti erőforrása és katasztrofális helyzetben van. Tehát nekünk Európai Uniónak különbséget kell tenni, és különböző politikai válaszokat adni. Ha ezt nem tesszük, akkor az állampolgárok számára nem leszünk szavahihetőek, sajnos a többit nem tudom már elmondani, mert nincs időm. Elnök, köszönöm szépen, Noize úr, majd pedig Tikarius asszony. Zwei ganz kurze Fragen. Két nagyon rövid kérdésem van a bizottsághoz, illetve az ENSZ képviselőjéhez. Először is védeném azt a gondolatot, hogy 2015 után az energiához való hozzáférést egy külön milleniumi célkitűzéssé kell tennünk, ugyanis ha ez nem valósul meg, akkor a célok közül sokat nem lehet elérni. Tudom, hogy Pibax biztos úr részt vesz egy ezzel foglalkozó magas szintű csoportban, és hogy ezzel kapcsolatban szeretném, ha állást foglalnának. A második pedig az Egyesült Nemzetek képviselőihez szól. Beszéltünk arról, hogy az EU-nak egy hangon kell megszólalnia, és egy véleményt kell hangoztatnunk. De a, az a gondolat, hogy az Európai Uniónak trióban együtt kellene működnie az EU-n kívüli országokkal, például Dánia, Írország és Norvégia, Olaszország, Spanyolország és Törökország, vagy Németország, Franciaország és Svájc. Ez egy nagyon érdekes megközelítés. Milyen tapasztalatuk van ezekkel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen, Tikáros asszony, aztán Cortez úr, és kérem, hogy nagyon-nagyon tömören fogalmazzanak. Köszönöm, δεν θα μπορούσε να με είχε καλύψει κανείς περισσότερο από τον κύριο Μέια, ο οποίος έθεσε... Úgy gondolom, hogy már tulajdonképpen elmondták, amit én szerettem volna, mert felvetődtek itt a ö, problémáknak a megfelelő dimenziói. Nagyon jól elmagyarázták a kollégák, hogy tulajdonképpen is miről van szó. Görenc úr is elmondta, hogy feltétlenül figyelembe kell venni a tényleges igényeit, szükségleteit a szegényeknek a világ valamennyi területén. És nem szabad, hogy az befolyásoljon bennünket, ami Európában történik, mert nem exportálhatjuk a demokráciát, és az e- gyakorlatainkat sem exportálhatjuk. Tehát az, meg kell, hogy vizsgáljuk azt a helyzetet, ami az Unióban van, és meg kell próbálnunk úgy fellépni, hogy megfelel ezen országoknak. A mi szempontunkból Fontos, hogy 20%-a a támogatásoknak az egészségügyre és a az oktatásra fordítódjon, hogyha nincsen orvos, nincsen tanár, akkor nem lesz ennek hatása a társadalomra, és nem lesz demokratikus társadalom sem. Tehát úgy gondolom, hogy a parlamentnek és a bizottságnak külön értéket kellene adnia ennek a kérdéskörnek, ennek a pontnak. Ami továbbá foglalkoztat minket a 2015 utáni időszak, úgy gondolom, hogy már ugye szó volt az egészségügyről, és biztos vagyok abban, hogy olyan szervezetek, mint például a Global Fund, amelyek nagyon elkötelezetten és hatékonyan dolgoznak és fellépnek a különböző betegségek ellen Malawiban és más országokban, például a malária, a tuberkulózis és egyéb betegségek között, ezen országok mindenképpen megérdemlik a támogatást. És végezetül Cortez úr. Eh. Köszönöm. Nincs időm, hogy elmondjak mindent, amit szerettem volna, ezért csak röviden összefoglalom azokat. Először is a nagy eszmék korszakát éljük. A milleniumi fejlesztési célok egy globális kompromisszumot jeleznek a szegénység leküzdésére. Mindenkinek közös célja van a szegénység megszüntetése. 15 év, vagy inkább 12-13 év telt el, és már csak két évünk maradt, ezért eh, nem lankadhat az erőfeszítésünk és a lehető legtöbb célt el kell érnünk 2015-ig. Másodszor szeretném kiemelni, ahogy Melia úr is mondta, hogy nagyon fontos, hogy a fejlődő országok is részt vegyenek a millenniumi célkitűzésben. És nagyon figyelembe kell vennünk az ő szempontjaikat is. Egy másik gondolat Greenspan asszonyra reagálva egy nagy, nyílt vitát szeretnének indítani a társadalom számára, hogy mindenki részt vehessen, és így szeretnék nagyon globálisra tenni ezt a kérdést. Erre használhatnánk a nemzeti parlamenteket is hivatkozási alapként. És ebből kiindulva teremthetnénk kapcsolatot a civil szervezetekkel, és a lehető legtöbb polgárt vonhatnánk be. Így tudnánk együttműködni a polgárokkal, hogy egy globális, mindenki véleményét magában foglaló megállapodásra tudjunk jutni a szegénység leküzdésével kapcsolatban. Thank you very much. I'm just going... Köszönöm szépen. Még megadom a szót Greenspan asszonynak, egy percet adok, hogy válaszoljon, és utána Mester Meyer úrnak, Rebecca. Ha jól értettem a kérdését, akkor nem csak az európai országokról van szó, hanem mindenkiről, mert a ö, nyitott munkacsoportban 30 vannak, akik ellene vannak az eljárásnak. De miután mindenki ott van, hát majd szavazni kell, és ö, ö, fontos, hogy több ország tudjon majd részt venni. Ez ugyanúgy megy, mint más országokban, mint a Világbankban vagy az imf ben Tehát ott is van egy ország, amelyik elnököl, de vannak országok, amelyek támogatják az elnökségeket. Tehát valami hasonlót kell a fenntartható növekedési céloknál is elérnünk. A parlamentben ugye volt kitobban egy lett már, és aztán márciusban is lesz, remélem, hogy ottan majd sikerül a parlamenteket is bevonni a 2015-öt követő időszakkal kapcsolatos vitába. Elnök, köszönöm szépen, Rebeka és Meyer úr, nagyon kedvesen azt mondta, hogy neki nincsen szüksége a szóra, és így akkor a, tudjuk adni a szót. Köszönöm szépen a panelnek ezt a részét, köszönöm a résztvevőknek, és nagy örömmel adom át a második panelnak a szót, és kollégámnak, Kasmarek úrnak, Filip öné a szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! A második panel a potenciális helyzetével foglalkozik a 2015-öt követő fejlődési keretnek, és azzal foglalkozik, hogy az uniónak hogyan kell ebben részt vennie. Igazi öröm számomra, hogy elnökölhetek ezen a panelen, mert jelentéstevője vagyok ennek a rendkívül nagy kihívást jelentő témának, és higgyék el, hogy nem könnyű feladat, meglehetősen nehéz dolog ez, mert rendkívül sok az opció, és nagyon bonyolult kérdéskörről van szó, ezért örülök, hogy ez a meghallgatás ma itt sorra került és fontos, hogy megpróbáljuk az önök különböző észrevételeit is figyelembe venni a kérdéseket és egyebeket. Tehát szeretném üdvözölni Pedro Morazán urat a Southern Institute-szól, és a munkatársaiét, Arno Berkrenz, Monika Alessi asszonyt, Hanner Januszt, amiért kidolgozták azt a tanulmányt, ami pontosan ugyanazt a címet viseli, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik, mint a mi meghallgatásunk. És át is adom a szót Morazán úrnak. Az előadásomat spanyolul fogom tartani. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy mutassam be a tanulmányunk eredményeit. Sok szempontból nincsen alapvető ellentmondás azokkal, amik mostanáig elhangzottak. Bizonyos szintű konszenzus uralkodik. Ezért nagyon gyorsan csak hogy hozzájáruljak a vitához, négy fontos témát fogok elmondani. Ezek a tanulmány által érintett témák is. Az első rész egy bevezetés és egy áttekintés arról, hogy mik a milleniumi fejlesztési célkitűzések. Másodszor el fogom mondani, hogy 2015 után mi fog történni, és hogy mi lesz az a fejlesztési keret, amit szeretnénk létrehozni. A harmadik pont nagyon fontos. Azt fogom elmondani, hogy hogyan gondoljuk erősíteni az EU elköteleződését. És ugyanebben az irányban fogunk néhány ajánlást is tenni, és következtetéseket is levonunk. Kétség sem fér hozzá, hogy ahogy azt Rebecca Greenspan asszony is mondta, a milleniumi fejlesztési célkitűzések nagyon sok szempontból sikeresek voltak. A nemzetközi gazdasági együttműködésnek új lendületet adtak azzal, hogy konkrét és precíz mutatókhoz és mérhető eredményekhez kötötték azt. Ez ennek a folyamatnak a legnagyobb vívmánya. Globális konszenzus sikerült kialakítani, ami a nemzetközi politika más szintjén általában elképzelhetetlen. Ezek a célkitűzések egyértelműek, megvalósíthatók és könnyedén átültethetők a gyakorlatba. Láthatják a grafikonon is, hogy ez a folyamat nagyon másképp zajlott le, és nem volt mindenhol egyforma. Ezeket bizonyára önök is jól tudják, ezért ezt nem fogom tovább részletezni. Mindazonáltal, ha Cortez úr véleményével összhangban szeretnénk messzebbre tekinteni, akkor látnunk kell a gyengeségeket. Először is nem veszi figyelembe a fejlesztéssel kapcsolatban a földrajzi különbségeket. Ezért a szegénység leküzdésében, főleg Kínában sikerült eredményt elérni, miközben a világ többi részén a szegénység továbbra is nagyon súlyos problémákat okoz. Másfelől a milleniumi célkitűzések nem veszik figyelembe kellőképpen a világ előtt álló újabb kihívásokat, amelyek a szegény és fejlődésben lévő országokat sújtják. Elég csak a híreket nézni ahhoz, hogy megtudjuk, mi is zajlik a világban. Arra jutottunk, hogy ennek a folyamatnak messzebbre kell tekintenie, és az Egyesült Nemzetek hatalmas feladat előtt áll. Globális szinten még számos ellentmondás létezik, és ebben a környezetben az ENSZ az egyetlen szervezet, ami képes irányítóként fellépni, és ez így maradt 2015 után is. Különösen figyelembe véve a már említett gyengeségeket. Ezen az ábrán láthatjuk annak a két folyamatnak a fontosabb állomásait, amelyek jelenleg párhuzamosan zajlanak. Egyrésztről a magas szintű panel 2012. júliusában jött létre, másfelől láthatjuk, hogy ez a panel már kétszer össze is ült, egyszer Londonban, egyszer pedig New Yorkban. A következő találkozó Indonéziában lesz, és idén szeptemberben egy különleges rendezvényt fog szervezni az Egyesült Nemzetek, és itt mutatják majd be a magas szintű panel által készített beszámolót. A 2015 utáni kerettel kapcsolatban már nagyon előre haladott állapotban vannak a tárgyalások, és a munkacsoport jelentésében már szerepelnek azok is, amiket Mesa úr említett. Ez egy olyan megközelítés, ami az emberi jogokat veszi alapul, és más fejlesztési dimenziókat is vizsgál. Nem ugyanaz a dinamikája ennek a két folyamatnak. Reméljük, hogy ez fel fog gyorsulni annak érdekében, hogy mindkét folyamat kölcsönösen ösztönözze egymást. A tanulmány alapján úgy tűnik, hogy az ENSZ-nek gratulálhatunk amiatt, hogy ezek a találkozók legalább kísérletet tesznek arra, hogy egy alulról szerveződő folyamatot indítsanak el. És ezért ezen a folyamaton belül megjelenítettük azt is, hogy kétfajta konzultáció létezik. Először is vannak a nemzeti szintű konzultációk, és van egy országcsoport, külön, főleg szegény országokból áll, ahol ilyen szintű konzultációkat szerveztek, illetve vannak tematikus konzultációk. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament is tudatában legyen ennek, és levonja ebből a megfelelő következtetéseket. Ez különösen azért fontos, mert az órával versenyzünk, hiszen szeptemberben lesz ez a már említett találkozó. Létezik tehát egy intézményi folyamat, melynek keretében kombináljuk a konzultációt a civil szervezetek, a parlamentek, illetve az országok szintjén a tematikus konzultációkkal. Ezeknek az a témája, amit már korábban elmondtam. De ezen kívül létezik egy olyan vita is, ami a korábbi folyamatok következménye. Például itt van a Rio Plus 20. A fejlesztési megállapodások szintjén talán nem ez volt a legfényesebb csillag az égen, de legalább sikerült felsorolnia 24 olyan tematikus területet, amit figyelembe kell venni, amikor annak lehetőségéről vitatkozunk, hogy összekapcsoljuk a fenntartható fejlődés céljait a milleniumi fejlesztési célokkal. Ezen a két folyamaton alapulva azt gondoljuk, hogy a nem pusztán akadémiai jellegű vita három opciót választottunk ki. Az első ezek közül az, hogy ugyanazokat a célkitűzéseket használjuk, csak egy kicsit megváltoztatjuk a mutatószámokat, és meghosszabbítjuk a határidőt. Most úgy látjuk, hogy 2025-öt lenne érdemes erre kiválasztani. A második lehetőség az, hogy jelentős mértékben kiterjesztjük a milleniumi fejlesztési célok körét MDG Plus néven, és konszenzussal beemelünk olyan célkitűzéseket is, amik az SDG-ből, a fenntartható fejlődési menetrendből származnak. A szerzők szerint az lenne ideális, hogyha az emberiség előtt álló kihívásokat emelnénk be ide, és a, a harmadik a, egy új One World stratégia, amit az Oxfam is képvisel. Ez tehát az a három lehetőség, amit meg lehet vitatni akár itt az Európai Parlamenten belül is. Itt látható ez a három típusú stratégia és az ehhez kapcsolódó gondolatok. Ez három külön folyamat, amit el lehet indítani. Vannak itt olyan mutatók is, amiket figyelembe lehet venni, illetve láthatóak azok az intézmények, amelyek részt vehetnek ebben. Természetesen vannak olyan alternatívek, amelyek nem kívánatosak, és a politikai kritériumaink alapján nem megvalósíthatók. Ilyen például az, hogy 2015-ben mindennek vége van, és hogy nem kezdünk új programot. Politikai szempontból ez nem csak felelőtlenség lenne, hanem legalább van egy minimális konszenzus azzal kapcsolatban, hogy valamit tenni kell. És ezen konszenzus mentén kell munkálkodni az Európai Uniónak is. Az ábrán láthatják, hogy ezt a 25 tematikus területet hogy lehet egy olyan folyamatba belefoglalni, ami a fenntartható fejlődést, és annak három dimenzióját is figyelembe veszi. Ez a három dimenzió a szociális, a környezetvédelmi, illetve a gazdasági. Ez alá a három téma alá csoportosítottuk a Rio Plus 20 25 témáját. Ami az Európai Unió elköteleződését illeti, itt két dolgot kell figyelembe venni. Először is, hogy milyen erőfeszítést tett eddig az Európai Unió, a második pedig, hogy milyen lehetőségek és milyen problémák tornyosulnak előtte. Léteznek olyan alapdokumentumok, amik már említésre kerültek. Az Európai Unió közös álláspontját ezek alakítják ki. Már szóba került az átalakulási menetrend, amit 2015-re vonatkozóan fogadtak el. A, ez a befogadó növekedésre utal. Aztán van egy nyilvános konzultáció, ami a 2015 utáni napirendre irányul. Ez 2012 nyarán történt. A tanácsban is folynak ezzel kapcsolatban megbeszélések. Jelenleg is készítünk egy tanulmányt a milleniumi célkitűzésekről, végül pedig létezik egy jelentés, amit az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága készített. Ezek a dokumentumok képezik az alapját annak az irányvonalnak, ami alapján egy aktívabb menetrend készülhet az Európai Unió számára. Az Európai Unió nem nulláról indul, világszinten az egyik legnagyobb donor területnek számít. Ugyanakkor nem sikerült az Európai Uniónak a vállalásait teljesíteni. Ez az lett volna, hogy a 12 pont területén 7%-os hozzájárulást biztosítson. A gazdasági válság ellenére az Európai Unióban nem voltak jelentős átrendeződések, ezért az eddigi segélyezési politikát fel kell tartani. az Európai Unió fontos szerepet vállal a globális jólét előmozdításában. És egyértelmű, hogy szerepe van a fejlesztési célkitűzésekben is. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kihívás jelen pillanatban intézményi szinten mutatkozik. Kiegészítő jellegre van szükség az Európai Unió egyes intézményei között, de az Európai Uniónak a tagállamokkal is ugyanígy együtt kell működnie Alapvetően három kihívás áll fenn. Először, hogyan lehet javítani azt, amit már eddig sikerült lefektetni, megtárgyalni és végrehajtani. A segély hatékonyságáról szóló nemzetközi dokumentumok, a Párizsi, Párizs és a Buszani napirend európai szinten is meg kell, hogy jelenjen a stratégiában. A második pont az lenne, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lenni. Európának fejlesztési partnerségeket eh, kell alkotnia, és eh, a közjót globális szinten komolyabban kellene venni. A 0,7 százalék eh, egy kisé a hitelesség elvesztését is jelenti. Itt láthatók az ajánlások. Itt szerepeltettük az Európai Parlamentet, és azt, hogy milyen szerepet szánunk neki azokban a vitákban, amelyek jelenleg zajlanak. Értékeljük, hogy milyen tapasztalata van ennek a szervezetnek, különösen a fenntarthatósági célkitűzések területén. Az Európai Parlament nemzetközi szinten fontos parlamenti szereplő. Az unió szintjén is igaz ez, de talán a milleniumi célkitűzések területén a három legfontosabb hasonló intézmény egyike, és ezért be kell töltenie a szerepét a 2015 utáni napirend sikerében is. Ezért a tanulmányban azt javasoljuk, hogy a parlament proaktívabb szerepet töltsön be. A következő négy pontban foglaltuk össze a véleményünket. A parlamentnek hatalmas erőfeszítéseket kell tennie abba az irányba, hogy az Európai Unió egyértelmű és szilárd közös álláspontot alkosson. A parlamentnek jobban kell ragaszkodnia ahhoz, hogy a 2015 utáni időszakban jobban érvényesüljön a segélyezés hatékonyságáról szóló beszámoló. Másodszor az Európai Parlamentnek jelentős tapasztalata van a nemzetközi kapcsolatokban és a zöld gazdaság területén. Nagyobb diplomáciai erőfeszítésre van szükség, mind befelé a tagállamok irányába, mind pedig kifelé. Ennek célja az, hogy egy olyan párbeszédet sikerül megalapozni, amelyeket nem csak a legszegényebb országokkal Latin Amerikában, Ázsiában és Afrikában folytatunk, hanem különösen a fejlődő országokkal, például Brazíliával, Indiával vagy Kínával. Nekik politikai szinten nagyon fontos szerepük van a 77-eken belül. Stratégiaként ugyanakkor nem egy előre kidolgozott napirendet kell nekik felkínálni, hanem ki kell emelni a legsürgősebb kihívásokat. az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak nem a saját napi rendjét kell kidolgoznia, hanem egy tárgyalási folyamatot. Ezeknek az országoknak sajátos dinamikájuk van, és ezért időt igényelnek. Az Európai Parlament hatalmas lehetőségekkel rendelkezik, és képes a különböző érdekeket összebékíteni. És természetesen azoknak az érdekeit is képviselni, hiszen gyakran az ő képviselők nem jutnak el ezekbe az intézményekbe. A harmadik pont az, hogy az Európai Parlamentnek elő kell segítenie az egyértelmű célok keresését. Tömör, megvalósítható, de ugyanakkor jelentősebb célokat kell kitűzni. Azért, hogy egy egyértelmű működési keretet tudjunk megfogalmazni. A negyedik pont az, hogy az Európai Parlamentnek meg kell követelnie az Európai Uniótól, hogy tartsa be azokat a pénzügyi vállalásokat, amelyeket már több nemzetközi fórumon is tett. Ez az egyetlen módja annak, hogy visszanyerje a hitelességét, hiszen sajnos ezt a hitelességet elvesztette. Természetesen az Európai Unió nehezedő pénzügyi nyomás miatt, ami a válság miatt alakult ki. De természetesen el kell fogadni bizonyos kompromisszumokat. Ezzel kapcsolatban nagy elvárások nehezednek az Európai Unióra. Az Európai Parlament a legfontosabb intézmény, amely Európa